az tolmácsolás ma angolul, franciául, németül, olaszul, lengyelül, spanyolul, portugálul és magyarul áll majd rendelkezésre, csak az aktív az, résztvevők, akik jelezték a részvételüket a vitában, ők szólhatnak hozzá. Kérem, hogy csak akkor szóljanak hozzá, hogyha megkap, megkapták az ott. Akik pedig passzív résztvevők, azok kérem, hogy vagy a webstreamingen keresztül kövessék az ülést, vagy pedig egyszerűen csak passzívan kövessék, és ne aktiválják a mikrofonjukat. Hogyha esetleg túl sokan vagyunk, és emiatt rossz a kapcsolat, akkor ezt megkezeljük. Jost Just Korte a DG Ample főigazgatójával folytatandó eszmecserére kerül ma sor. Sok szeretettel köszöntöm őt. Örülök annak, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy bemutassuk tehát az eh, szociális biztonsági eh, információ elektronikus cseréjére eh, vonatkozó javaslatokat, és más javaslatokat, amelyek a szociális biztonsági adatok cseréjére vonatkoznak. Mielőtt elkezdeném, hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai szintű elektronikus dokumentumok bevezetésének lehetőségét. 2014. december 14-én az elektronikus megoldások többször megemlítésre kerültek a trialógus újjáélesztésével kapcsolatban, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának témájában, Eh, kedves kollégánk Piszláró eh, kollega volt a jelentéstevő ebben a témában, és beszéltük arról, hogy segítségünkre lehet-e ez abban, hogy eh, újraindítsuk az egyeztetés. Az elektronikus adatcsere a munkavállalók között, munkavállalók a szolgáltatások szabad mozgása, illetve a csalás elleni harc tekintetében fontos szerepet játszhat. Az elektronikus adatcsere, tehát a szociális biztonság terén ezekkel az aspektusokkal függ össze. A rendszeren már évek óta dolgozunk, Kérdés az azonban, hogy a tagállamok mennyire felkészültek, és mikor lesz teljesen működőképes ez a rendszer. Egy új partnerségre kerülhet sor az Egyesült Királysággal, és ez a szociális biztonság információ elektronikus cseréjére is vonatkozik majd. Ennyit szerettem volna én elmondani, és most Karte úrnak adom meg a szót, kb. 15 percre az előadására. Tessék! Köszönöm szépen! az elnökasszonynak, és köszönöm szépen a bizottságnak, a szakbizottságnak, hogy e, a témát napirendre tűzte. Ezt a rendkívül fontos témát, és nagyon örülök, hogy megvitathatjuk a 883-as 2004-es e, rendelet e, felülvizsgálatát. Ezt a 15 percet, ezt arra szánnám, hogy három különböző témát vitatnék meg önökkel. Tehát a 2004-es 883-as rendelet, a lehetséges kompromisszum találás kérdése, az elektronikus tehát az AC, az elektronikus adatcsere a szociális biztonsági adatokra vonatkozóan, hogyan állunk, és működik ez már a tagállamokban, és azokon túl, illetve esetleges további információk a digitalizáció terén, ez is kérdés, hogy ebben hogyan állunk. És esetleges új projektekre kerül sor. Ami a 883 revízióját illeti, ezen már régóta dolgozunk, és azt hiszem, hogy nem kell elmagyaráznom, hogy miről szól mindez. Ami a lényeg az, hogy a határ ellenőrzések és a karantén, illetve a kiárási tilalmi és korlátozási rendelkezések a tagállamok részéről sokunk számára egy ébresztő, egy felrázás volt, és ez pozitív, hiszen Láttuk azt, hogy mennyire fontos a szabályozási keret ahhoz, hogy működjön a munkavállalók szabad mozgása. És azt hiszem, hogy ez most egy nagyon fontos momentum és hogy meg, ahhoz, hogy megnézzük a, még ezt a témát, ami ennek a rendeletnek a felülvizsgálatát, amely most még függőben van. Tulajdonképpen eléggé előre haladtunk, el kell, hogy mondjam, a legtöbb téma vagy fejezet benne van a lezárásra került a trialógus során, és már csak három maradt. Azt hiszem, hogy ezt a három témát kellene most a eszmecsere fókuszába állítani, mert a többi téma, amit már megvitattunk, azokat most nem kell újra nyitni, de tartsunk ki e, mellett a néhány téma mellett, és ezekre koncentráljunk. Nyilván ezeket tudják, ez a pluriaktivitási kritérium, a munkanélküliségi járadék és a, a kiküldetési megbízások előre bejelentése. Az az érzésem, hogy a harmadik elem az előzetes egyez, vagy az előzetes jelzés, ez kulcsfontosságú a másik két téma szempontjából is. Politikailag ez a legnehezebb kérdés, hiszen kiküldetésről van ebben szó, és pontosan ez az a téma, amiben a további digitalizáció segítségünkre lehet, eh, hogy kompromisszumot találjunk. Miért? Azért, mert eh, a gyors és hatékony végrehajtás teszi lehetővé a kiküldött munkavállaló eh, szociális biztonságának garantálásában, és csökkenti az adminisztrációs terhet akár a köz, akár a magán kiküldőkre, vagy munkadókra. Két rendszer van az Európai Unióban, amelyel meg tudjuk vizsgálni azt, hogy legális és a szabályoknak megfelelő-e a kiküldetés. Az egyik egy szabályozási keret, amely a szociális szociális rendeletben van, 883-2004-es rendelet, a másik pedig van egy irányelv, ugye, az kiküldetéssel kapcsolatban, és ez is vonatkozik erre. Az első, a rendelet ez olyan ellenőrzésekről szól, amelyeket a, amelyeket a küldő országban kell megvalósítani, tehát ellenőrizni kell, hogy az adott küldő országban az állampolgár vagy munkavállaló biztosított, el van a biztosítása, mert különben nem lehet kiküldeni. De ott van a másik oldal is, azok az ellenőrzések, Eh, amelyekre azban az országban kerül sor, ahová megy a kiküldött munkavállaló, tehát a célországban. Tehát két lábon áll ez a rendszer, nem lehet az egyiket sem, meg a másikat se túlértékelni. Nem lehet eh, csak a 83 per 2004 szerint ellenőrizni az eh, munkavállalót, de nem lehet csak a célország munkaügyi ellenőrzési rendszerein keresztül ellenőrizni. Tehát a kettő, kettő dolog összefügg. Ami a digitalizációt érinti, illeti, miért olyan fontos ez? Hogyha egy kiküldött munkavállalónak külföldre kell mennie, akkor egy, egy A1-es, tehát PDA1-es dokumentumot kell kitöltenie, és ez nagyon sokáig tart, míg ezt megszerzik a munkavállalók egyes tagállamokban, mert ezt csak akkor adják ki, hogyha a biztosító meg van győződve arról, hogy biztosított az adott munkavállaló, és innen származnak a problémák. Tehát a kiküldött munkavállalóknak megszerezni ezt az A1-es formanyomtatványt, ez nem olyan egyszerű sok tagállamban, sokkal gyorsabban pedig fontos lenne, hogy megszerezhessék. A rendelet szerint az előzetes bejelentésre szükség van, amikor csak lehet, és ez az előzetes bejelentés az, ami ö, védi a munkavállalót addig, amíg a biztosítója ki nem adja ezt az A1-es formanyomtatványt. Hogyha tehát külföldre megy, ellenőrzést kap, és megvan neki ez az előzetes bejelentés, akkor legalább ez már valamennyire védi őt és mutatja azt, hogy ő biztosítással rendelkezik. És azt hiszem, hogy itt van az, ahol a rendszert hatékonyabbá lehet tenni, hogy ezt a rettenetes, bürokratikus nehézséget megszüntessük. Ez egy valódi akadály abban, hogy, hogy verifikálják, megvizsgálják azt, hogy jogosan történik-e a kiküldetés, illetve legális-e a kiküldetés. Aztán egy másik rendelet, amelyet a tanácsot és a parlament már jóvá hagyott, ez 2023 végén végére tervezi azt, hogy a tagállamok megvalósítsák, megvalósítsanak egy olyan digitális rendszert, amelynek köszönhetően bizonyos dokumentumokat, a PDA 1-est is kérhessék a tagállamok. Tehát 2023. decemberére legkésőbb lehetővé kell tenni az elektronikus a, a formanyomtatvány elektronikus igénylését. Ezt a digitális rendszert össze kell kötni az előzetes notifikációval, tehát bejelentéssel. Tehát amikor egy kiküldött munkavállaló elektronikusan kéri ezt a, ezt a formanyomtatványt, akkor egy elektronikus jelzést küld a rendszer ezzel annak az országnak, amely a célország, és ezzel tájékoztatást kap a célország erről. Tehát így egyrészt a e, szociális rendszer és a célország hatósága között van egy híd. Ezt e, vizsgáljuk, azt hiszem, hogy nagyon sok e, jó ötlet szerepel ebben a javaslatban, és biztosak vagyunk benne, eléggé bízunk benne, hogy ez, tud, hogy ez működhet. Ezzel azt remélem, hogy megtörhetjük a tanács és a parlament közötti zsákutcát, vagy ebből ki evickélhetünk. Ez a előadásom első része, a második pedig az EESSI. Tehát a szociális biztonsági információk, adatok elektronikus cseréje. Ez 2008-ban kezdődött el a munka ezzel kapcsolatban, azóta is dolgozunk rajta. 32 európai ország van ebben benne, 27 EU-s tagállam, az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc. A az elképzelés és a terv az, és ebben eléggé előre haladtunk, hogy minden olyan tagállami intézményt, amely a szociális, tehát a társadalom biztosítással foglalkozik, ezeket összekapcsoljuk. Ebből 15 ezer van körülbelül az Európai Unióban. Ne gondolják el, hogy tagállam, ne azt gondolják, hogy tagállamonként egy biztosítási intézmény van, nem. Kb. 15 ezer. E, tehát ez megmutatja azt is, hogy mennyire komplex rendszerre van szükség. Az, a PDA1 és más űrlapok vagy nyomtatványok, amelyekre szükség van, azok ebben a rendszerben találhatók, és gyakran az információcsere, adatcsere most még papíron valósul, valósul meg, e-mailen, faxon, de egy digitális rendszerre akarunk átállni, és nagyon sok pénzt és emberi erőforrást, munkaórát, több mint 100 millió eurót fordítottunk már erre. Ez a 15 ezer intézmény, ezek 1800 különböző jogszabály kell, hogy megvalósítsanak. Az Európai Unió tulajdonképpen csak koordinál, ezt az 1800 jogszabályt koordinálni kell, hogy, hogy senki ne essen a az árokba, a két, tök, tök, vagy két jogszabály vákumába, hogyha valaki egyik tagállamba dolgozik, ezt a másikba költözik, és át akarja vinni a jogait, stb., hát erről van szó. És működik a dolog, tíz évnyi munka után az az IC rendszer központi elemét 2017-ben készítettük el, és két intézmény közötti cserére 2019, adatcserére 2019 Auszbent került sor Ausztria és Szlovénia között, ez az első. Tehát 2019-re akartuk teljesen működőképesíteni a rendszert, de sajnos nem minden ország készült még erre fel. Az elmúlt 18 hónapban nagyon sok minden történt, a tagállamok egymás után kapcsolódnak be az intézményeikkel, és eh, kezdik eh, használni a rendszert. Körülbelül 100 eh, különböző ügy típus van, amelyekben szükség van az adatcserére. 31 ország kapcsolódott a rendszerhez, és már kap, és cserélt már adatot, csak Románia nem használta a rendszert eddig. Négy ország kész bármelyik esetben adatcserét folytatni, Málta, Észtország, az Egyesült Királyság és Izland, tehát az összes száz esetben, és hát több millió adatcserére került sor eddig. A tagállamoktól nagyon pozitív visszajelzést kapunk, és a jelenlegi tervezés szerint azt várjuk, hogy 2020 második végére a nemzeti végrehajtás lezáruljon. 2021-re csak néhá, néhány ország jelezte, hogy 2021-re lesz csak kész, illetve Svájc és a Hollandia csak 2022-re. Aztán még néhány szót a szoftverről, amely a rendszert támogatja. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban kaptak már információt vagy kérdést. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk ezeknek a kérdéseknek. Ez a, a szoftvert, ezt mi dolgoztuk ki, az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve, és három eleme van ennek. Az első, a központi elem, amely az Európai Bizottság adat központjában van. Aztán a másik van egy hozzáférési pont minden tagállamban, amely a központi adatbankhoz kapcsolódik, vagy az alá tartozik, és aztán van egy harmadik komponens, ami egy kis aggodalmat vet fel, ez a RINA. Ez is csak egy rövidítés, nagyon sajnálom. Ennek a, ez a, a kibontása Reference Implementation of a National Application. Ez egy további szolgáltatás, amely a tagállamoknak, amelyeket a tagállamoknak nyújt az Európai Bizottság, hogy segítsen a tagállamok hatóságainak abban, hogy ők egymás között nemzeti szinten ö, ö, kommunikálni tudjanak. Persze egy másik tagállammal csak akkor tudnak adatot cserélni és kommunikálni, ha már egymással tudnak országon belül eh, kommunikálni, és ebben is segít az Európai Bizottság, sok eh, forrást fordítottunk már erre, sok szakértő dolgozik ezen a témán napi szinten. A tagállamok természetesen nagyon örültek eh, annak, hogy az Európai Bizottság ezt a szolgáltatást nyújtja, de most úgy tűnik, hogy a Réna önmagában hát nehézséget jelent, mert annyira komplex a rendszer. Minden alkalommal, amikor a tagállam, egy tagállam megváltoztatja a saját jogszabályait, vagy a biztosításra vonatkozó szabályokat, és ez azonnal hatással van a RINÁra, minden egyes tagállamban megjelenik ez, és ezért az Európai Bizottság kénytelen volt úgy dönteni, hogy ezt a szoftvert, amelyet rendelkezésre bocsátott, ezt, ezt a e, tagállamoknak átadjuk, és az Európai Bizottság részvételét ebből kivezetjük, és csak a e, határon átnyúló elemekre koncentrálunk, ez a központi adatbank és a connecting pointok, az access pointok, tehát a hozzáférési pontok. Az Európai Unió vagy az Európai Bizottság nem képes minden egyes nemzeti társadalombiztosítási rendszert eh, rendszerért felelni. Ez, ez nagyon komplex ez a rendszer, nagyon bonyolult a 15 ezeret összekapcsolni eh, határon átnyúlóan, és hogyha most az Európai Bizottság még magára vállalja azt is, hogy tagállamon belül digitalizálódik az adatcsere, ez már tényleg túl messze megy. És ezt a kezdetekben egy külön szolgáltatás volt, amit a tagállamoknak nyújtottunk, és most itt az ideje, hogy ezt kivezessük és visszaadjuk a tagállamok kezébe. És végül az esetleges jövőbeni kezdeményezések. Mi hiszünk a digitális applikációkban, a 83 per 2004-es rendelet az egyik legkomplexebb rendelet, ami valaha is született az Európai Unióban, és ez nem a DG Employment miatt van így, nem akartuk ezt e, mi túl komplikálni, hanem egyszerűen a kiinduló pont annyira bonyolult, ez az összes nemzeti társadalombiztosítási rendszer, ami folyamatosan mindig változik, és akkor ezeket össze kellett kapcsolni. Mi nem harmonizálunk, eh, a harmonizáció az egyszerűbb lenne, de nem erről van szó. Meg kell tartani a 32 különböző rendszert, és biztosítani kell, hogyha valaki egyik országból a másikba ö, ö, költözik, akkor ne, ö, ne essen két szék közül a pad alá. És ez valóban nagyon bonyolult dolog. És hatalmas ráfordítást igényel. Tehát a digitális munkavégzés nagyon sokat fog nekünk segíteni. És azt hiszem, hogy a digitális PDA 1-es űrlap és, és az előzetes bejelentés, ez nagyon jó ezzel nagyon jó úton járunk. Tudom, hogy az Európai Parlament szeretné folytatni az együttműködést, és tudom, hogy sok mindenben egyetértenek velünk. Két fontos gondolatot hadd vessek fel. Az Európai Munkaügyi Hatóság ez is részt vett a digitális eszközök kidolgozásában, a releváns nemzeti hatóságok jobb együttműködésének biztosítására, tehát a munkahogyi ellenőrzés, a társadalombiztosítási rendszerek az esetében az együttműködés javítása, a kommunikáció javítása, mind a munkadók és mind a munkavállalók részére. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos beruha, befektetés, ami most éppen folyik, és ezen kívül felmerül az is, hogy egy európai szociál, társadalombiztosítási számot is kapjanak a polgárok. Tehát minden polgárnak lenne egy ilyen társadalombiztosítási azonosítója, és ez sokkal inkább megkönnyíti azt, hogy határon túl is a társadalom biztosítási rendszerével kapcsolatban maradjon. Ez az az egészségügyi kártya az egy papír alapú dolog, de ez csak az egészségbiztosítást fedi le. Az Európai Bizottság már nagyon előrelépett abban, hogy egy hasonló kártyát dolgozunk itt, társadalombiztosítási vagy, vagy szociális biztos, biztosítási rendszerekre, tehát egy átfogóbb rendszer. Ez egy nagyon ígéretes projekt, amit vizsgálunk. Mindazonáltal azt gondolom, hogy az éjszívből nyert tapasztalatainkból tanulnunk kell, mert ugye ez sokkal tovább tartott, mint ahogy ezt reméltük. Ennek az irányítási rendszere elég bonyolult, abban az összefüggésben, hogy az Európai Bizottság ugye rendelkezik egy költségvetéssel, illetve, illetve a költségvetés elfogadásában vagy kidolgozásában részt vesz, de nem de nem ragaszkodhat bizonyos döntések meghozatalához, ezért lelassult a rendszer. ...450 millió európainak társadalombiztosítási számot adni. Nem tudom, hogy mennyire szükséges, hiszen a legtöbb embernek nincs is erre szükség, szüksége. Azokkal kellene kezdeni, akik valóban határon átnyúlóan dolgoznak, velük kellene kezdeni, és ebből tanulni, és aztán szépen öm, levonni a következtetéseket, és fokozatosan kidolgozni ezt a rendszert. Európaiak számára most egy azonosító számot kiadni, hát ez nem lesz egyszerű adatvédelmi szempontból is. Nem szabad talán túl ambíciózusnak lenni, mert ez az egész projektet elgáncsolhatja. Köszönöm. E, e, ezt szerettem volna elmondani, e, ezen dolgozunk, és várom a hozzászólásaikat és a kérdéseiket. Köszönöm. Uh, thank you very much, Köszönöm szépen, Korte úr. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk öntől. Most következik a vita, megnyitom az első kérdést, kort, kört. Először a koordinátorok következnek, mindenkinek, mindenkire két perc jut. Utána meghallgatjuk a válaszokat, az első kérdéskör kérdésére és következik, majd egy második kérdéskör is hasonló eljárásban. Az első kérdésfeltevőnk nem más, mint Ratke úr. Parancsoljon Ratke úr két perc, után pedig Jongérius asszony következik. Parancsoljon. Ja, Frau Vorsitzende. Igen, kedves elnök asszony, kedves Korte úr, tisztelt kollégák, köszönöm Korte úr a beszámolót, a kitekintést, az értékelést, a status quo-t illetően. És hogyha röviden megkezdjük a 883-as témáját, akkor hálás lennék, hogyha hasznos, hogy hasznos utalásokat adott a következő hónapokban sajnos láthatjuk a koronaválság kiadását a munkaerőpiacra, és nagyon sokan, akik határokon átnyúlóan ingeznak, érintve vannak ezzel ettől. Tehát nagyon fontos az az emberek számára, hogy hamar józan megoldásra jussunk. Ami a digitalizációt illeti, el kell mondani, hogy a digitalizáció szükségessége most még inkább szükségessé vált, és ezt az esélyt ki kell használnunk. Ami pedig az iszivel kapcsolatban mondott, ez csak a kezdete lehet az európai társadalombiztosítási szám megteremtésének. Valaki, aki Németországban, Spanyolországban dolgozott, és aztán most Belgiumban dolgozik, egy német állampolgár, hát már most nehezen tudja kiszámolni, hogy mennyi nyugdíja van, hiszen különböző nyugdíjjogosultságokkal rendelkezik hogyha Európa egyre európaibbá válik, akkor megfelelő választ kell adnunk ezen kérdésekre, és a társadalombiztosítást is be kell vonni ebbe a körbe. Azt hiszem, hogy ez az első lépés a helyes irányba, és egy konkrét kérdés, mennyi időn belül tudnánk ön szerint egy társadalombiztosítási számot bevezetni? Gerius. Pontosan időben abba hogy tagratulálok. Jongerius asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, Korda úr, ezt a kiváló prezentációt. Nagyon sok dolgot megtudtunk. Egyetértünk abban, hogy sok mindent sok mindent lehet még javítani, sokat lehet tenni azért, hogy jobban tudjanak információt cserélni egymás közt a különböző társadalombiztosítási intézmények. főleg mostanában, amikor az embereket arra kérjük, hogy otthonról dolgozzanak. Most különösen nagy könnyítés lenne, hogyha az emberek digitálisan is hozzáférhetnének a társadalom biztosítási számlájukhoz vagy adataikhoz. Természetesen minden, mindezt úgy kell megoldani, hogy a adatok bizalmasságát tiszteletben tartsuk, de én azt nem értem pontosan, hogy az eszi tökéletes működő képességéhez mi hiányzik még. Nem a holland rendszerre gondolok, hanem az egész Európai Unióra. Az is érdekelne, hogy mit tehetünk a posting of workers kérdésben, hogy ennek a kérdésnek korábban én felelőse is voltam az észére igazából nem, nincs szükség szerintem ahhoz, hogy a munkavállaló kihelyezését javítsuk, vagy mégis, nem tudom, ha van erre szükség, akkor milyen plusz lépésekre van szükség. Aztán említette az európai társadalombiztosítási számot. Mi az SZND-től ezt támogatjuk, már régóta kérjük ezt. Többször megemlítettük ezt a kérésünket, és úgy gondolom, hogy ezáltal a munkavállalóknak hozzáférése lesz ahhoz az információhoz, ami az ő társadalombiztosításukról szól. Kérdésem, hogy mik a következő lépés, ugye elvileg megvan a politikai támogatottság. Mi hiányzik még ahhoz, hogy meglegyen ez a szám? Köszönöm szépen, most Pislár úr következik a Renew nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, ahogy sor kerülhetett erre a eszmecserére. Örülök, hogy Korte úrral találkozhatunk, kár, hogy a válság közepette kerül, so, kerül erre sor, de egyértelmű, hogy nagy szükség van digitális megoldásokra. Mi a Renew részéről többször hangoztattuk azt, hogy Európai Uniós szinten kell valamit tenni azért, hogy a társadalombiztosítás koordinációja megtörténjen már. A járvány előtt is világos volt, hogy Európa számára rendkívül fontos az, hogy tiszta viszonyokat teremtsen a munkavállalók számára és a munkaadók számára is. Digit, Európa digitális átállásáról beszélünk, de nagyon sok tagállamban még mindig fax gépekkel dolgoznak, faxon történik az információs csere én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas ez hatalmas kiesést jelent időben is, és energiában is. Sokszor nincs maga digitális kapcsolat egész egyszerűen. A, hét, a héten még egy anyagot el fogunk majd fogadni a határon átnyúló munkavállalók, vagy a határon átnyúló munkavállalók kérdéséről. Őket különösen nehezen érinti, vagy problémás, problémás számukra ez a kérdés. Azt gondolom, hogy konkrét lépésekre van szükség, ez csak az első lépés. Megfelelő európai információs rendszer nélkül nem fogunk tudni, nem is fogjuk tudni, hogy hány emberről van szó, hány ember életére van ez hatással. Az SZI és az Európai biztosítási számmal kapcsolatban három dolgot hadd mondjak el. Az ESZI már egy létező infrastruktúra, több tagállamban működik. Ugye 2008 óta dolgozunk ezen, és úgy tűnik, hogy mindig komoly akadályok vannak, nincs meg a politikai akarat. Mit tesznek azért, hogy meglegyen ez a támogatás? Hogyan segíthetünk a tagállamoknak ebben? Az ESSZ-t, az Európai Társadalom Biztosíti Számot, számra vonatkozó javaslatra azonnal jelleggel szükség van. Olyan javaslatra van mégpedig szükségünk, amely tartalmazza mindazokat az aggályok, vagy aggodalmakat, kérdéseket, megoldásokat, amiről eddig beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy nem 450 millió európaira kéne ezt kiterjeszteni először, hanem azokra, akiket leginkább érint ez. Hogyha egy papír alapú kártyája lenne mindenkinek, amire rá van nyomtatva egy biztosítási szám, ez nem segítene, senkit, nem segítene senkinek, az igazi megoldás nyilván a digitális megoldás lenne, tehát ezeket, ezt kell tudni bekalkulálni. Vannak olyan tagállamok, ahol tagállami vagy, vagy regionális szinten is tudják már alkalmazni a digitális megoldásokat. Erre van szükség, ez nagyon lerövidíti az a, a adatátadást, illetve a különböző fájlok, a különböző fájlok megoldását. Hát ez volt, azt hiszem, életem két leghosszabb perce. Jamais kolléga következik, olyan hosszú ideig beszéltem, ameddig, ameddig akar. Mes chers collègues et monsieur le directeur. Tisztelt kollégák, tisztelt főigazgató úr! Nos, ez a rendszer nem igazán hatékony eszköz. A csalás elleni küzdelemnek láthatjuk a kiküldött munkavállalókat, hogy nagyon erősen érinti őket ez a probléma, többek között országomban, Franciaországban is. Hiányzik tehát a digitalizáció, a technológiai szempontból is biztlerú, de itt ugye ez egy szuverén kérdés, és egyesek ugye megpróbálják ezt a rendszert kijátszani. Fontos a megfelelő adatok cseréje, de ez felveti az alap anyag kérdését, hogy hogyan lehet megakadezni a csalást, hogyha nincs ellenőrzés a helyszínen az adatok gyűjtését illetően, főigazgató úr mindenképpen magunk kell begyűjteni ezen az adatokat, mert a digitalizáció ugyan egy hasznos eszköz, de mindenképpen az emberek gyűjtik az adatokat, és aztán látjuk a megszorítási politikát eu szinten, és nincsenek eszközeink, nincsenek forrásaink, tehát ez nem elég hatékony, nem elég, nem elég az ellenőrzés. Az Európai Munkaügyi Hivatal is próbál forrásokat gyűjteni, és ez elengedhetetlen lenne a jobb működéséhez. Főigazgató úr, a digitális adatok cseréje egy nyilvánvaló előrelépés, ez igaz, ugyanakkor a kommunikáció gyorsítja, és ez segíthet a közigazgatásnak, ugyanakkor ez már tagállami szinten látható, ugye 27 tagállamban nagyon bonyolult saját közigazgatási hagyományok léteznek, ön is utalt erre. Tehát ez megvalósíthatatlan, túl korai, talán akár veszélyes is lenne a társadalombiztosítási rendszerek számára, hogyha ragaszkodnánk ez az úthoz. Saját modellünk, urai kívánunk maradni, és azt hiszem, hogy sokkal rövidebben szóltam, mint Pislár úr. Well, welcome. You were very good. Igen, örülünk neki. Petra de Suter következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Korte úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide a parlamentbe. Én is próbálom rövidre fogni. Lenne egy kérdésem az észi rendszerre vonatkozóan. Egyértelműen, hogy az EU-s tagállamok az Európai Unión belül szabadon mozoghatnak, élhetnek, dolgozhatnak, és jó lenne, hogyha a biztonsági rendszer ezt tükrözni, tehát a minden polgárnak meg kell adni a lehetőséget, hogy a társadalom biztosítási adatait az hozzáférhessen mindegyik tagállam, illetve a szolgáltatásokhoz is hozzáférhessen. Nagyon fontos ezért tehát az információ csere a különböző tagállami hatóságok között. 2019-ben történt az első ilyen csere, ez több mint egy éve volt. Nem minden tagállam készült fel a rendszer használatára, és a polgárok nem nagyon érzik még a bőrükön, hogy ez pontosan mit is jelent majd. A kérdésemet már föltették. Úgy tűnik, hogy az intézmények számára tényleg könnyebbség lesz ez, de a polgárok számára hogy, hol lesz majd érezhető ez a különbség? Zelewska asszony következik az EC részéről. E, e, köszönöm. Főigazgató úr, köszönöm ezeket a részletes információkat. Néhány kérdést szeretnék feltenni. A világjárvány lehetővé teszi, majd sőt arra kötelez minket, hogy végezzünk elemzést. Azt hiszem, hogy minden ország elgondolkodik most azon, hogy a digitalizáció hogyan is működött. Számos országban a munkavállalók arra kényszerülnek, hogy otthonukból dolgozzanak, a távmunka nagyon elterjedté vált, és a munkaadó gyakran profitált is ebből a helyzetből a béreket illetően. És most ugye a határokon átnyúló módon ingázó munkavállalókról beszélvén a bizottság nagyon részletes információkat kér. És azt is róhatja, hogy nagyon gyorsan fel tudja deríteni a csalás eseteit. Meg kell ragadni tehát szerintem ezt az esélyt, és elmélyült elemzést kell végrehajtani. A bizottság látja -e, hogy hol, -e, hol van még cselekvésre szükség, hol vannak hiányosságok a digitalizáció területén. Ami pedig a RINA alkalmazást illeti, említette ön, hogy a tagállamok nem elégedettek azzal a tényel, hogy önök, önök visszavonták ezen alkalmazást. A tagállamok elégedettek voltak ezzel, ez volt az egyik módja annak, hogy hozzáférjenek az ACI platformhoz. Meg tudná mondani, hogy miért is történt ez, mi nem volt megfelelő, miért hozta a bizottság ezt a döntést, és mivel akarják majd helyettesíteni ezt az alkalmazást. Botenga úr, a Oui, merci, euh, madame la présidente, j'ai réussi. Köszönöm. A elnök asszony sikerült levenni a maszkomat. Köszönöm a főigazgató úrnak is. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy a digitalizáció fontos esélyt teremthet az ellenőrzések megkönnyítésére, hiszen ellenőrzés nélkül nincsenek szabályok, ezt mindannyian tudjuk, és a helyszínen dolgozók megerősíthetik ezt. Bármilyen szabályt hozhatunk, ezek ellenőrzés nélkül nem érnek semmit, és az ellenőrzések szintje sok országban csökkent az elmúlt években. És így módon a szabályok csak formálisak üres betűk maradnak. Most egy olyan dologra térnék vissza, amely nyugtalaníthat egyeseket engem is. Ez az előzetes bejelentés témaköre, illetve az A1, a PDA1-es formanyomtatvány. Ki tudná egy kicsit fejteni részletesebben ezt a szempontot, hogyan látja ezt, hiszen ez a bürokrácia kérdésköréhez kapcsolódó probléma, az E1 formanyomtatvány hiánya egy túlzott bürokráciát jelent, de ide kapcsolódik a csalás vagy egyéb probléma is. Én nem szeretném, hogy a digitalizáció vagy az előzetes valódi bejelentés, tehát nem úgy, ahogyan ön kiemelte, hogy egyfajta el vagy gyenge bejelentés, ahogy most ez a dolog működik az E1 esetében. Nem szeretném, hogy mindezt tehát valamilyen módon meggyengítse azt a kötelezettséget, hogy E1 formanyomtatványt kell benyújtani, amely digitális formában természetesen jobb lenne. Belgiumban két rendszer működik e szinten, amelyek egymástól jól elkülönülnek, az egyik a munkajog, a másik a társadalombiztosítás területéhez kapcsolódik. Jó lenne tehát, hogyha ön kifejteni ezt a kapcsolatot, illetve ennek kihatását az A1 nyomtatvány jövőjére. Köszönöm. Now the floor goes. Köszönöm szépen. Korte úr fog válaszolni. 8 percet tudunk adni a válaszra, Korte úr. Jó, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, az észrevételeket. Rátke úr, hogy vajon eljött-e az ideje a biztos, európai biztosítási számnak? Hát ez egy fogas kérdés. Ugye már az előző bizottság idején is felmerült ez, és természetesen minden egyes bizottság javaslatnak át kell esnie egy ellenőrzésen, és azon nem, ezen az első szűrőn nem ment át sikeresen ez a javaslat, mert túlságosan bonyolultnak ítéltetett. Most elnézést, Korte úr, úgy tűnik, hogy gond van a tolmácsolással. Francia tolmácsolás akadozik, ugye? Now? Okay, okay. Mr. Carter, please. Jó, úgy tűnik rendeződött a probléma. Újra kezdje? Jó, akkor folytatom. Tanulnunk kell tehát ebből a hibából is, és megújulva kéne el újból beterjeszteni ezt a javaslatot, nyilván Nikolas minden egyeztetni kell. Nyilván, és arra is szükség van, hogy az Európai Parlament is támogassa ezt a javaslatot. Pisla úr, jó lenne, hogyha azzal a 17 millió emberrel kezdenénk, akik leginkább szüksége van erre, és utána lehet ezt kiterjeszteni a teljes európai népességre. Én is így közelítem meg a dolgot. Gyorgérius asszony, mi kell ahhoz, hogy az eszi működőképes legyen? Illetve hogyan függ ez össze a munkavállaló kihelyezésével? És leginkább ar- ahhoz van szükség, vagy arra van szükség, hogy az eszi sikeres legyen, hogy elkötelezzék magukat a tagállamok. A tagállamoknak kell tehát beruházásokat tenni. Az EU költségvetése segít ebben, de rajtuk áll. Tehát be, be kell ruházni ebbe a rendszerbe. Ez nem csak pénzt jelent, hanem alkalmazottakat is, és össze kell kötni a, tag, a tagállami társadalmi biztosítási rendszereket a többi tagállaméval. Ez hosszú ideig tart. Miért tartott ez idáig? Nos, ha az ember társ, egy tagállamban a társadalombiztosítást próbálja kezelni, akkor nyilván először a saját állampolgáraira koncentrál, már az sem egyszerű. Ezt digitalizálni sem egyszerű, de azt mondom, hogy foglalkozzunk másik 31 állam társadalombiztosítási rendszerével, hát ez egy, ez egy minőségi ugrás, és azt hiszem, hogy erre nem igazán figyel, eddig nem megfelelően foglalkoztunk ezzel. Jó lenne, hogyha a politikai szinten is, tehát miniszteri szinten is elkezdenénk egy, egy, ezzel foglalkozni. Eddig ez nem tudott megvalósulni. Lehet, hogy ezt nem kezelik egész egyszerűen prioritásnak. Amíg a bizottság fizet, és saját dolgát végzi, akkor igazából nincs nyomás. folyamatos nyomásnak kéne, azt gondolom, az európai költségvetést is egyfajta folyamatos nyomás éri. Kell-e az eszi ahhoz, hogy a munkavállalók, a kihelyezett munkavállalók kérdését rendezzük? Ez egy jó kérdés, sok mindenhez kapcsolódik. Az eszit meg kell különböztetni a digitális eszköztől, illetve az előzetes értesítésről. Az ESZI csak a különböző hatóságok között létező eszköz, tehát az egyén semmilyen módon nem szembesül ezzel. Viszont az előzetes értesítés, vagy a PDA 1-es formanyomtatvány kérelmem a között, a személy között történik, aki szeretne másik országban munkát vállalni, illetve a saját hatósága között. Szerintem nem kell tovább bonyolítani az eszit azzal, hogy az egyéneket is, egyéni hozzáférést is kialakítunk. Egyébként a dig, az egységes digitális kapu koncepciójával mert már egyébként is mindenki egyetért, ez azt jelenteni a tagállamok számára, hogy ahol még nem létezik ezeknek a formanyomtatványoknak a digitális formája, változata, ott ez megjelenjen. És az újdonság pedig az lenne, hogy ha a PDA egy digitális formában is megjelenik, akkor az automatikusan egyfajta értesítés lenne a úgymond befogadó országnak, ezáltal egy körzárulna be. Tudnám, ez a célállam, hogy valaki jön. Aztán fölmerült egy másik kérdés is, azzal kapcsolatban, hogy a digitalizációt arra használjuk el, hogy a, a különböző ellenőrzéseket elkerüljük. Nem, éppen ellenkezőleg. Hogyha egy olyan munkavállaló, aki szeretne másik országban munkát vállalni, bemutat egy digitális kérvényt, akkor egyértelmű a helyzet, viszont annak semmi értelme, hogy megakadályozzuk őt a külföldi munkavállalásban, hogyha erre egyébként lehetősége lenne. Ez az, ez az értelme az előzetes értesítésnek. A munkavállaló benyújtja a kérelmet, de olyan lassú a tagállami hatósága, hogy nem is tud elindulni munkát vállalni, ami pedig nem lenne igazságos a részéről. Tehát valójában ma az előzetes értesítés jelenti a védelmet erre a munkavállal, ennek a, ennek egy ilyen munkavállaló esetében. De az is egész biztos, hogy a jelenlegi rendszer nem elég hatékony, nagyon lassú, és ez a lassúság, ez a bonyodalom nem teszi lehetővé azt, hogy eléggé fluidan működjenek a dolgok. Aztán Zsami asszony. Ig- igaza van Zsami asszony, az igazi probléma tényleg az, hogy a tagállamok a saját rendszerüket védik. Hát eb- ebben rejlik a probléma ezért nem működik a szubszidiaritás. Mindenki ragaszkodik a saját rendszeréhez be. 58 óta a tagállamok értik már azt, hogy egyik, senki nem fog egyik országból a másikba elmenni dolgozni, hogyha nincs meg egy minimális védelme. Tehát a társadalom biztosítását nem akarja elveszteni senki sem. Senki sem akarja elveszteni a nyugdíjjogát sem hogyha valakinek van nyugdíjjogosultsága Franciaországban, viszont elmegy Németországban dolgozni, attól még nem veszti el a Franciaország jogosultságát. Mi? Viszont ilyen esetben, mikor mind a két országban dolgozott a személy, akkor mind a két országban megvan, meg, lehet a nyugos, meg lehet a nyugdíjjogosultsága egyszerűbb lenne az életünk, hogyha lenne harmonizáció a tagállamok között, de hát nem itt tartok, mindegy. Ehhez meg kéne változtatni az alapszerződést, de hát az alapszerződés az önök reszortja. Hogy rövidre fogjam, de szűter asszony. A polgár számára abból származna az előny, hogy a polgár számára szükséges dokumentumokat sokkal könnyebben megkapja majd. Hogyha valaki 5-6 tagállamban dolgozik, vagy dolgozott, és nyugdíjas lesz, akár 3-4 5 évig, 3 4 vagy 5 évig is eltarthat, még az ember rendezi a, a nyugdíj viszonyait. Tehát az összes információt begyűjti. Ez a jövőben sokkal gyorsabban történne. Nyilván nem a hatóságok kedvéért találjuk ki a rendszereket, hanem a polgárok kedvéért, de az ügyeknek a hatóságokon kell átmenni. Tehát sokkal gyorsabban tudnák az, az, a hatóságok ezeket az ügyeket kezelni, hogyha digitalizálnánk az egész rendszert. Miért olyan bonyolult a Rina? Rina egy plusz szolgáltatás az esziben, A bizottság nyújtotta ezt a szolgáltatást, az a lényege, hogy gyorsítottuk a, az cserét, illetve a kapcsolat kialakítást a, a hatóságok között. Tehát a, ez valójában az eszi gyorsította fel. Rina nélkül az eszi még lassabb lenne. Ez jó, de most viszont arra jutottunk, egyébként egy auditot is készítettünk, a Digi, Digit Audiozot készített a Rinával kapcsolatban a kérésünkre, és jelenlegi formájában a Rina nem fenntartható, szoftver szempontból. Annyira bonyolult, hogy az eszi nem lehet több, nem lehet jobban kiterjeszteni. Tehát ne feledjük, hogy nem csak a kapcsolatot kell kialakítani a tagállamok között, hanem a tagállamon belüli rendszert is van kell tartani. A szoftvert nem erre találták ki, a szoftvert a digitalizáció digitalizáció felgyorsító motorjának találták ki, hogy felgyorsítsuk a digitalizációs rendszert egy-egy országban. De ilyet még nem próbáltunk semmilyen más területen, szakpolitikai területen. Egyértelmű, hogy a beruházást, amit ebbe az irányba tettünk, hasznos volt. Ennek lesz mindig is folyamánya, de nyilvánvalóan nem, nem lehet az Európai Bizottság feladata, hogy ezt fenntartsa ezt a rendszert. A lényeg az lenne az Európai Unió részére, hogy a kapcsolatokat és a koordinációt el tudja látni a jövőben. Remélem ezzel világosan fogalmaztam. Már második forduló, Francia Nasszony, és aztán Kósa úr következnek. Tessék, másfél perc. We can see you, Madame Franzen. We... Látjuk Önt, eh, Franzen asszony, de nem halljuk. Can you hear me now? Yes. Most, most hallható? Igen, igen. Rendben. Elnézést, köszönöm szépen alapvető elvek itt már eh, szerepeltek arra vonatkozóan a római szerződésben, hogy szabadon mozg, mozgal, mozoghassanak a munkavállalók. Most 63 évvel később egy digitális és fenntartható átállást készítünk elő a gazdaság számára. De mikor a e, szociális, e, tehát a társadalombiztosítási adatok e, elektronikus cseréjéről beszélünk, akkor úgy látszik, hogy évekkel vagyunk elmaradva. E, azt hallom, hogy a legnagyobb aggodalom a tagállamok közötti kommunikáció hiánya, a koordináció Európai Uniós szinten, úgyhogy van néhány kérdésem. A megfelelő szociális koordináció hiánya oda vezet, hogy be nem jelentett munkát végeznek az emberek, illetve szociális csalásra kerül sor. Hogyan tudjuk arra ösztönözni a tagállamokat, hogy a nemzeti munkaügyi ellenőrzést erősítsék? 2019-ben jött létre az Európai munkaügyi hatóság, és hogyan tudjuk ezt biztosítani, hogy minél gyorsabban ez teljesen működőképes legyen, illetve az előadása során említett néhány tagállamot, amelyek előrelépést értek el, az AC e végrehajtása során mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a végrehajtást felgyorsítsa? Aztán emellett említette az Európai Uniós egészségügyi kártyát, ezt hogyan kapcsolnák össze az Európai Szociális Társadalombiztosítási Azonosítóval? Köszönöm szépen. Kósa úr következik, és aztán Bisoff asszony következik. Kósa úr. Jó napot! Köszönöm a lehetőséget a hozzászólásra. Azt gondolom, hogy a vita nagyon hasznos, hogy megértsük a, az adatcserével kapcsolatos tényállást, hogy hogyan lehet javítani, hol lehetne fejleszteni. Azt gondolom, hogy Magyarország, az én országom, az elektronikus adatcsere területén jól áll. És ugyanabban látom a problémát, mint pár előttem szóló képviselőtársam, hogy a bizalom a tagállamok között nincsen meg. A hatóságokat terhelik, és a digitalizációban látnak minden megoldást. De szeretném hangsúlyozni, hogy a digitalizáció nem egy csodaszer. Csak egy eszköz, ami jó és megfelelően kell használni. Én azon az állásponton vagyok, és szeretném kérdezni a biztos úrtól, hogy mi az oka annak, hogy ez a rendszer, ez az ESSI még mindig nem tökéletes. Rengeteg pénzt költöttünk már rá. És azt gondolom, hogy addig, amíg nem tökéletes, addig arra kell koncentrálnunk, hogy minden funkciója jól működjön, és csak utána érdemes további funkciókkal bővíteni, és ezzel foglalkozni és ugyanígy az előzetes értesítés kapcsán is. Magyarország és magam, mint képviselő, mindig azt mondtam, hogy az előzetes értesítés aránytalanul túlzó teher, és óvatosan kell bánni vele. Mindig azt kell nézni, hogy az egész rendszer mennyire bírja ezt a kérdést. Az európai társadalombiztosítási szám kapcsán pedig szeretném hangsúlyozni, hogy senki nem mondja ki azt a tényt, hogy ez a tagállami hatáskör, és ezért erről nem is érdemes most vitatkozni. Tehát valóban az eszmecserének van értelme, de bevezetését személy szerint ellenzem. Persze a kérdés, hogy mikor lenne ez a rendszer hatékony és működőképes, tehát ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Thank you. Now, Madam Bishop. Köszönöm szépen, Bishop asszony és aztán Dura Ferrandis asszony. De oh. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Just Korténak is a prezentációt. Valamennyien meg próbáljuk megérteni, hogy miért is van az, hogy tíz éven keresztül investáltunk ebbe a rendszerbe, és még mindig nem működik. Érdekesnek találom, és szeretnék néhány háttérinformációhoz jutni, hogy tudjuk, hogy mostanáig négy tagállam van, amelyek teljes mértékben részt vesznek tehát csupán tulajdonképpen a 31-ből csak három, és 15 ezer társadalombiztosító van, és eddig két, kb. 2000 tud egymással kommunikálni. Itt százalékosan hogy vannak ezek lefedve, vagy ha megnézzük, hogy 2020 végig volt az ígéret a működésre, és az lenne a kérdésem, hogy ön egyetérte azzal, ugye sokan azt mondják, hogy ez nagyon hosszú ideig tart, és hogyha megnézem mindezt, akkor egy dolgot állapíthatok meg, hogy teljes mértékben hamis ösztönzők vannak a szabályozásban, még pedig az, hogy lehet profitálni abból, hogyha valaki elhalasztja ezt, és mindig van lehetőség a határidő újabb halaszgatására ezt is figyelembe kell venni, és a 883-as szabályozásnál tényleg ösztönzőket kell kialakítani, hogy az emberek tartsák magukat a határidőkhöz, vagy akár gyorsabban is haladjanak végezetül. Berliniként ugyan van egy nagy repülő terünk, és több éve halaszgatjuk az ezzel kapcsolatos munkákat. Hát a Berini nagy repülőtér készül el előbb vajon, vagy az ELC? Ez a kérdés merül fel bennem. Az európai munkaerőpiac nem működhet, és Korte úr is mondta, és ez egyfajta segélykiáltás volt, vagy egy ébresztő ez a világméretű járvány, most pedig gyorsan cselekednünk kell, és láthattuk azt is a pandémia idején, hogy a digitalizációt mennyire megdobhatja, mennyire erősítheti egy külső behatás, mint a járvány, olyan fejlemények következtek be annak kapcsán, amelyek azelőtt elképzelhetetlenek voltak. És ami az európai biztosítási számot illeti, szerintem a lehető leghamarabb el kellene jutni oda, és nem kellene ezt a projektet halaszgatni, hiszen ez gondoskodhat arról, hogy végre megfelelően működjön a munkaerőpiacunk. Madame Dura Frandi. Köszönöm. Dura Frandis asszony következik, és aztán Régner asszony. Um, Köszönöm szépen! Én az idény munkásokra szeretnék koncentrálni, leginkább a mezőgazdaságban dolgozó idény munkásokra, akik a járvány ideje alatt az alapvető élelmiszerek ellátásában ezzel foglalkoztak. Nagyon sokan közülük nagyon rossz körülmények között, és sokszor nem megfelelően működő munka közvetítés során kaptak munkaügyi szerződést. Nos, az állami támogatás, az egészségügyi biztosítás, vagy más társadalombiztosítási szolgáltatáshoz nem mindig volt hozzáférésük. A következő kérdést tenném fel ezért. Foglalkoztak azzal, hogy európai szinten egy olyan rendszert alakítanának ki, amely társadalombiztosítási lehetőséget és megfelelő lakhatási jogokat nyújtana ezeknek az idénymunkásoknak. Ne feledjük, hogy minden egyes munkavállalónak egyenlő jogokkal kell hozzáférni a munkaerőpiachoz, illetve a társadalom biztosításhoz is. Ne felejtsük, hogy nagyon sokan elvesztették a munkájukat, például, a, például azok, azon spanyol munkásokra, vagy munkavállalókra is igaz ez, akik Hollandiában dolgoztak a járvány előtt. Szerintem egyértelmű, hogy jogalkotást kell a jogalkotási munkát kell végrehajtani, illetve a létező jogszabályokat kell jobban megvalósítani, nem szabad, hogy elveszítsék a munkavállalók a jogaikat, a társadalom biztosításra vonatkozóan, vagy az egészségügy biztosításra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy melyik országból származnak és melyik országban dolgoznak. Tehát a, kor, a biztosítási koordinációt javítani kell, ez mindenképpen nagy, erre mindenképpen nagyon nagy szükség van. Fontosnak tartom, hogy a határon át a másik országban munkavállalók, illetve az idény munkások számára is ez megvalósuljon. Köszönöm. Régner asszony, és aztán Maxova asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, Korte úr, nagyon érdekes volt ezt meghallgatni. Az a szó, amit a leggyakrabban használt ez a komplex és komplikált eh, kifejezések. Hát eh, pontosan erről van szó. Ennyire sok tagállam meg van győződve arról, hogy az ő rendszere a legjobb, vagy nagyon specifikus, vagy nagyon jó, eh, és ezeknek a tagállamoknak együtt kellene működniük. Az én kérdésem tehát az, hogy a tagállamok részéről szabotást tapasztalnak-e, akkor, amikor egy kicsit előbbre akarnak haladni, vagy előre akarnak lépni, vagy egy kicsit pozitívabban fogalmazva, mennyiben biztosítanak iránymutatást, vagy több ilyen iránymutatásra van-e szükség, és mi a konkrét időkeret, mik a következő lépések, amiket várunk a bizottságtól, de, tehát különböző aspektusokból kérdezem gyakorlatilag ugyanezt, kérdezem tehát, hogy pontosan hogyan tudunk előrelépni, és végül osztrák szempontból hadd mondjam el, hogy a rabatokat kapunk a különböző tagállamokból, a társadalombiztosítási rendszer keretén belül, és ez a rendszer képes kellene, hogy legyen a lezárni, vagy, vagy lefedni, lefedni a kiküldetési eseteket. Most az AC-ben vannak rabatok, ugye? Egy ország megengedi azt, hogy a szociális biztosítás társadalombiztosítása alacsonyabb legyen, mint a megengedett szint, Tudom, hogy ön a technikai kérdésekről beszél, de azért itt az ISZI-ben benne van egy politikai gondolat is. Lényeg az, hogy egyszerűsíteni kell a külföldön dolgozást a Maxova asszony, és aztán Nőné asszony. Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit, Korte úr. Köszönöm, hogy megosztotta velünk az információkat. Erősíteni kell a polgárok jogait, de hát tudatában léve az adatok érzékenységének nagyon fontos az, hogy a digitális adatcsere védett formában mm, folyjon. Lehetővé kell tenni az adatcserét a tagállamok között, Az üzenet tartalma csak az illetékes hatóság számára legyen e, elérhető, és ezért a tagállamok e, megállapodhatnak magasabb szintű adatvédelemben is. Az ISZI érdekeit e, azonban meg kell védeni. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy az adatcsere infrastruktúra hogyan, biztonságának garantálása hogyan valósul meg, illetve a résztvevő országok hogyan látják a e, helyzetet, és hogyan tudják biztosítani azt, hogy mindenki megértse a saját felelősségét és feladatát, és hogyan tudják csökkenteni a csalást, illetve a források eltérítések kockázatát. Köszönöm szépen, Döné asszony. Köszönöm. Elnök asszony, és köszönöm főigazgató hogy itt van jelen körünkben ezen nagyon fontos témával kapcsolatosan. A COVID-19 válság valóban megvilágított bizonyos nehézségeket, hiányosságokat, elfelejtett tényeket a mobil munkavállalókat illetően. Ugye az egészségügyi munkaügyi társadalombiztosítási szempontokat illetően is. Dél-Franciaországban, ahol én élek, ahol több száz COVID-19 eset volt, kiküldött munkavállalók hozták be a vírust oda, és egy drámai helyzet alakult ki ennek következtében a munkavállalói mobilitás megkönnyítése, a megfelelő körül, egyenlő körülmények garantálását, illetően biztonságosabb, ellenőrizhetőbb környezetben lenne a cél. Most kérdés az, hogy vajon ez a rendszer lehetővé teszi-e azt, hogy a csalás ellen hatékonyabban lépjünk fel, hiszen ez valóban egy európai szintű probléma, ugyanakkor van egy vállalat, amely a csalást elköveti, és francia régokban is megtapasztalhatjuk ezt. A második kérdésem a rendszer hibái esetén van-e ki segítő intézkedés, hiszen az informatika területén mindig a legrosszabbra kell felkészülnünk. Ez lenne tehát a két kérdésem. Madame Jamé, and then... Um, Jamé asszony, és aztán Suter asszony. Oui, alors monsieur le... Főigazgató úr, az egy formanyomtatvány valóban nem védelem, ellenkezőleg ennek az európai jog elsőbségét biztosító jellege megfosztja a tagállami bíróságokat attól, hogy felépjenek a csalás ellen. Sőt, ösztönzi a csalást is. Ön beszélt a kiküldött munkavállalókról. Itt nem csupán gazdasági jellegű problémáról van szó, hanem emberi vetülete is van ennek. Ez egyfajta rabszolgasági forma, forma amely bizonyos feltételek mellett megvalósul. És azért, mert nem megfelelők a szabályok, és nem megfelelő az ellenőrzés. Nagyon röviden fogok most szólni, hiszen itt a foglalkoztatásügyi szakbizottságban ülünk, Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik a COVID-19 válság idején segítenek a feladatunk ellátásában, és ez igencsak kihat az európai intézményekre. Madame de Suter, and... de Suter asszony, és aztán Zalewska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Belgiumban az AC és a Limosa belga végrehajtására kerül sor. A Limosa az egy kicsit rugalmasabb és tartalmaz egyéb információkat is, azonosításra alkalmas információkat is. Néhány évvel ezelőtt e, e, e, a belga bíróság hozott egy döntést az előzetes bejelentések kapcsolatban, de most már más a helyzet. Minden munkavállalóra kell, hogy az ön, önfoglalkoztatókra is kell, hogy vonatkozzanak a szabályok, és a digitalizáció egy kulcsfontosságú prioritás. Mind a két elemben sikerült megállapodni, a szociális eh, biztonsági koordináció eh, keretén belül, de ez most eh, megakadt. Két további kérdésem van, Korta úr. A Digi Ample megvizsgálta-e a limószát, és milyen tanulságokat vont le? Másodszor a Digi Ample hogyan teszi lehetővé az A1 formanyomtatványok átvitelét, és erről beszéltek el a társadalombiztosítási rendszerek koordinációját célzó megbeszélések során. Köszönöm szépen, Zalavska asszony és Botenga úr. Panie dyrektorze, tutaj już... Köszönöm szépen, elnök asszony. Több kolléga már felvetett a 883-as 2004-es rendeletet. A munkák befogyasztása kerültek ezen rendelettel kapcsolatosan. Ez a rendelet felveti a digitalizációt, és ehhez kapcsolódik a kérdésem, mert ez nem világos számomra. Szeretném tudni, a következő dolgot, ki fogja finanszírozni azokat a fellépéseket, amelyeket ezen rendelet előirányoz, mennyi idő lesz szükséges ahhoz, hogy ez a feladat elvégzésre kerüljön, vannak-e már becsléseik, a forrásokat és az időkeretet illetően, és egy másik kérdés, amely az előzetes értesítés digitalizációjára vonatkozik. Vajon ez az előzetes értesítés eh, arra korlátozódik-e majd, hogy eh, a társadalombiztosítási intézeteket tájékoztassa arról, hogy benyújtásra került a kérelem, vagy az értesítés más funkciókkal is rendelkezik majd, más célja is vannak. Pontosít oktatási eszközök szerepelnek-e az irányelvben? A 883-as rendeletről beszélek. Euh, Köszönöm, elnök úr, mondja Botenga úr, fő igazgató úr. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes ez a kérdés, ezért visszatérnék rá. Nem az észre vonatkozik közvetlenül, hanem a 883-as rendeletre. Ön optimisten, reményteli módon nyilatkozott, mint hogy mindannyian. Ön arról beszélt, hogy a digitalizáció, az előzetes értesítés az egyfajta kiutat jelenthet ezen tárgyalások padhelyzetéből. A nagy részünk támogatja ezt az előzetes értesítést. Ez az abszolút minimum. Egy számos kivételt tartalmaz jelenleg az idevágó szabályozás. Hogyha a digitalizáció logikáját követjük, és ide kapcsolódik a kérdésem, akkor nem kellene hatékonyabbá, valósabbá tennünk és alkalmazható be az előzetes E1-es forma nyomtatvány alkalmazhatóságát. Ugye csalási esetekről beszéltünk, számos ilyen eset van, de a csalási eseteken túlmenően az a tény, hogy előzetesen kell ezt szolgáltatni, ezt a nyomtatványt. Ezt nem mindig tartják tiszteletben, ezt a kötelezettséget és itt szívesen átadnám a szót a helyszínen dolgozóknak, akik megpróbálnak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nem kellene tehát kötelező módon alkalmazni ezt, a digitalizációt kihasználva, és félretenni ezt a rengeteg kivételt. now the floor goes to you for eight minutes. Well, thank you again. Köszönöm szépen. Jó, sok kérdést kaptam. megpróbálom összefogni, összefoglalni az elmondottakat, vagy a válaszokat a kérdésekre. Összességében az aki egy elég jó, tehát az Európai Uniós jogszabályok elég jó állapotban vannak, ezek felővizsgálatra kerültek, többek között a kiküldetési irányelv, új elvek kerültek meghatározásra a modernizáció keretében. Az egyetlen, ami még mindig függőben van, ez a 882. A, nem a jogszabályokkal van azonban a probléma, hanem a végrehajtással, az betartatással és a koordinációval. Ez az igazi probléma. Az Európai Bizottság csak bizonyos dolgokat tehet meg, de nagyon aktívak voltunk. Az ELA létrehozása, az Európai Munkagyi Hatóság létrehozása megtörtént, és a tagállamoknak segíthetünk a jobb együttműködésben, a gyorsabb együttműködésben, és e, e, a, a, a bizalomépítésben, és itt a bizalom hiánya az, ami olyan nagy probléma a tagállamok között, az intézmények között. Előfordul, hogy egy intézmény kérdez valamit egy másiktól, és nem kap rá választ, vagy csak évek múlva. Tehát a tagállami adminisztrációk, hatóságok között nagy a bizalomhiány. Hogyha megnézzük a belső piacnak mi az alapja, hát a bizalom. A tagállami hatóságoknak együtt kell működniük, ugyanúgy, mint ahogy tagállami határon belül együttműködnek. Nem szabadna, hogy különbség legyen. Az ELA fontos szerepet játszik, és aztán a munkaügyi ellenőrök közötti együttműködés, együttműködés is fontos, hogy a határon átnyúló ellenőrzés is megvalósulhasson. Remélhetőleg az ELA az év végén megkezdi a munkát. Együttműködünk kollégákkal abban, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Tehát a végrehajtás, a betartatás az, ami nagy problémákat okoz. És hát persze, a digitalizáció nyilván nem csodaszer, nem fogjuk a bizalom hiányát megoldani a digitalizációval, nem fogjuk megoldani a 32 különböző rendszer által adott komplexitást digitalizációval. Ez egy eszköz, igen, segíteni fog a megvalósításban, de mm, hát egy eszköz, és nem más. Hogyan lehet ezt felgyorsítani? Először is a tagállamok tehetik ezt meg, nagyobb befektetésre van szükség. A rendszer irányítása is egy fontos kérdés, és további vizsgálatokra van itt szükség, hiszen ezen a területen az Európai Bizottság és az egyéb intézményeknek nagyon kevés mondani valójuk van. A tagállamok azok, amelyek eldöntik, hogy mit tegyenek, és ők döntenek a sebességről is. Hogyha megváltoztatják a határidőket, akkor ezzel húzódik a dolog. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megállítjuk a kifizetéseket, de hogyha nem megállítjuk a kifizetéseket, az Európai Bizottság megállítja a felfüggesztő kifizetéseket, akkor ez még jobban leállítja a rendszert. Nagyon fontosnak tartom, hogy most itt lehetek, és elmondhatom önöknek, hogy kérem mondják meg a tagállamoknak, hogy vegyék komolyabban ezt a kérdést gyakran a végrehajtás és az ellenőrzés hiánya az, ami problémát okoz, és ebben a saját hatóságaink a felelősek. Természetesen bizonyos esetekben könnyebb a visszaélés, a csalás, mint korábban volt. Az éhekkel kapcsolatban ezt fontos lenne bevenni, mint egy elemet a jövőbeni európai társadalombiztosítási azonosító számba. Kósa úr, nem hiszem, hogy az előzetes bejelentés aránytalan teher lenne. Ez nagyon fontos, ez szükséges ha másért nem, a kiküldött munkavállalónak, hiszen neki biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy bebizonyítsa azt, hogy van biztosítása. Nem lehet kiküldött munkavállaló, hogyha nem rendelkezik biztosítással abban az országban, amelyben él amelyből elindul. Tehát nagyon fontos, ez előfeltétele annak, hogy a másik országban biztosítása legyen. Ezért vannak ellenőrzések, és ezen vannak, ezért vannak büntetések, hogyha ez nem történik meg. Pontosan az, az a célja az előzetes bejelentésnek, hogy ne kelljen kivárni, míg az A1 megérkezik, és az a munkavállaló védelmét szolgálja ez. Bisof asszony, azt hiszem, hogy 6000 intézmény van, amely amelyet össze kell kapcsolni, és 3000 van benne most ma mi egyelőre a rendszerben. És ez a két ország E, amit említettem, az még nincs kész, de az összes többi az év végére el kell, hogy készüljön. E, de hát ezt az ígéretet már hallottam korábban is. A tagállamok kezében vagyunk már megint ebben is. Aztán vannak még a digitalizáción túlmutató kérdések, egyéb kérdések, a migráns munkavállalókkal kapcsolatban például, akiket nem szabad diszkriminálni. Az Európai Uniós jogszabályok tíz, megtiltják a, a, például a szezonális munkaerővel szembeni diszkriminációt és mindenféle diszkriminációt. Vannak ennek a diszkrimináció mentesség biztosítására vannak jogszabályok, de ezeket megint nem ellenőrzik, és gyakran a szabályok hát teljesen üres fenyegetések. Nagyon örülök annak az állásfoglalásnak, amelyen dolgozott az Európai Parlament, és ez mindenképpen pozitív számunkra. A diszkrimináció tilos akár nemzetiségre, származásra vonat alapozva, mindenféleképpen tilos, akár Európai Uniós, akár Európán kívüli állampolgáról van, ez, van szó. Azt hiszem, hogy ami a konkrét időkeretet illeti, Svájc és Hollandia kivételével az év végére működőképes kell, hogy legyen a rendszer. A kiküldött munkavállalók számára alacsonyabb juttatások, hát azt hiszem tudom, mire utal, valószínűleg Szlovéniára. Az alapvető elv az, hogy mivel a kiküldött munkavállaló per definíció nem a származási országában biztosított, ez az ország határozza meg a juttatást is. Hogyha van egy kiküldött munkavállaló, aki Szlovéniából érkezik, mondjuk Ausztriába, és per definícióban, definíció nem a szlovén szabályok vonatkoznak rá, és nem az osztrák szabályok. Most az eset, amire ön utal, ez nagyon speciális, és ezt vizsgáljuk. Az adatok védelme, szóval asszony, igen, a rendszer, a központi domén az úgy jött létre, hogy ebből az információból semmi sem marad a központi eh, adatbankban, eh, semmi sem marad ott, hanem egyszerűen adatcserére kerül sor, és az Európai Bizottság nem fér hozzá ehhez, úgyhogy az adatok védelme azt hiszem, hogy ezzel garantálásra kerül, és nyilván minden tagállamra is eh, vonatkoznak az adatvédelmi szabályok, és ezeket megfelelő elővigyázatossággal kellett elfogadni. Szuter asszony és Limosz asszony, igen, még ellen, a Limoza, de Szuter asszonynak mondom, hogy a Limoza rendszert még mindig vizsgáljuk. Az A1 nyomtatvány és teljesen digitális kellene, hogy legyen ez a végeredmény, ezt, ezért küzdünk. És folyamatosan beszélünk erről, vagy egyeztetünk erről a hatóságokkal és a különböző, különböző bizottságokkal, tehát ez tulajdonképpen a munkát ők végzik, és hát néha <laughs> ez a probléma. Én dolgoztam az Európai Bizottság más területein, ahol végrehajtási jogi aktusok voltak, ezt szavazásra lehetett bocsátani, és hogyha megvolt a minősített többség, akkor ezt el lehetett fogadni. De ez az 82-ben nem lehetséges. Mindent az adminisztratív bizottság dönt el, nincsenek eh, delegál, nincsenek delegált jogi aktusok, nincsenek végrehajtási jogi aktusok, nincs semmi ilyesmi és ez azért mégiscsak hát nehéz 32 ország között. Néha egyszerűbb, hogyha van egy egy, egy, egy nagyobb hatalommal rendelkező, vagy egy ütőképesebb eszköz kompromisszumra jutni. Filecka asszony, ki fizet és mennyibe kerül ez? Az Európai Uniós költségvetés 23 millió eurót ad az ISZ-re évente, és ez a technikai inputot és az emberi erőforrásokat is lefedi. Évente csak 12 millióba kellene, hogy eh, kerüljön ez. A RINA azonban az költségek felét teszik ki, ez egyre nagyobb ez a RINA rendszer, és ezért lehetetlen, teljesen lehetetlen, hogy az Európai Unió költségvetés nemzeti szoftverekért fizessen és 12 millióra kell térnünk, ami egy hosszú távú állandó támogatás kellene, hogy legyen. A tagállamok is fizetnek természetesen, szerintem nem eleget, de minden esetre ez mindenképpen elvárható, hogy működőképes legyen a rendszer. Az előzetes figyelmeztetés vagy bejelentés, ez a ezt a tartózkodási hely szerinti e, tagállam e, tagállam adja ki. A prior notification-nek a lényege az, e, hogy a kiküldendő munkavállaló ugye tájékoztatja a hatóságot arra, hogy A1-est kért, mert kiküldetésbe kerül, és ez a, tulajdonképpen az előzetes bejelentés. Ezzel tulajdonképpen csak azzal, ezt, azzal, azt bizonyítja ezzel a munkavállaló, hogy ő kérte az A1-es nyomtatványt, mert minden a, a, rendben van körülötte, tehát biztosítva van, csak még nem kapta meg a nyomtatványt, ami nem az ő hibája, ezért kell, hogy elég legyen az az előzetes bejelentés. az egységes digitális gateway keresztül amúgy is kötelező lesz a tagállamok számára biztosítani a digitális applikációt, vagy kérvényezést. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha a prior notification elindult, akkor a fogadó tagállam is erről kap tájékoztatást, és ezzel, a ez, ezzel tehát tájékoztatják ezt a tagállamot, és ezzel egy időben az esetleges csalással szemben is jobb védelmet kap a tagállam, mert tudja, hogy jön ez a kiküldött munkavállaló, tudja, hogy mikor jön, és ezzel nem függ az ellenőrzésektől csak, hiszen ugyanakkor tájékoztatják a fogadországot, mint a kiküldő országot, és ez lesz bezárja a hézagot. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre tudtam válaszolni. Köszönöm. Uh... Igen, csak ez 14 percébe tellett. Köszönöm, Korte úr, köszönöm. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk öntől, nagyon érdekes volt az egész vita. Két észrevétellel, meg megjegyzéssel zárnám le a vitát. Egyértelmű, hogy, egyértelmű, hogy a tagállamok között kommunikációs hiátus van, de a társadalombiztosítási intézmények között is van ilyen hiátus. Egy-egy tagállamon belül, például Szlovákiáról, és el tudom mondani ezt, papírlapokkal rohangálnak a, az állampolgárok, pedig már régóta benne kellene lenni ezeknek az adatoknak egy állami adatbázisban. Nos, az az igazság, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a digitalizás, digitalizálás céljából igényelt európai alapokat másra használják. Nagyon lassú a fejlődés, nem érezhető sok helyen. Tagállami kormányok feladata lenne ez. Nagyon nagy feladat, nagyon nagy kihívás az az Európai Bizottság számára, hogy ezt a problémát megoldja. Szerintem mi annyit tehetünk, hogy nyomást gyakorlunk. Ami a 883-at illeti, azt gondolom, hogy az nagy segítség lenne. Egyébként ma egyeztettem a német elnökséggel, és egyértelmű, hogy ők ezt szeretnék lezárni. Mert tényleg egy nagyon régóta görgetett ügy, és a COVID-19-en látható volt, hogy ez a probléma a határon átnyúló munkavállalókra nagyon negatív hatással van. Korte úr, ha gondolja, elmehet. Most pedig térjünk át a következő napirendi pontunkra. Ez egy véleménytervezet, az új európai ipar stratégia. Sordi Kányász ennek, az, ennek a véleménynek az előadója. Négy percre tudom megadni neki a szót, és utána pedig meccsere következik az árnyék jelentéstevők között. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kezdetként felvázolnám, hogy milyennek a véleménynek a kontextusa. Az ipari bizottságnak, az ITRE-nek van egy saját kezdeményezési jelentése ebben a témában. Egyébként az Európai Bizottságnak is van egy közleménye idén, márciusból. Az Európai e, Bizottság e, nagyon sok ötletet e, vetett fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a klímaváltozással és technológiai áttéléssel kapcsolatos változásokat meglépni azt gondolom, hogy mindennek hatása lesz arra is, hogy hogyan fogunk kilábalni a jelenlegi válságból. Ugye nem tudjuk még, hogy pontosan a járványnak milyen hatása van az európai e, iparra és gazdaságra. Elvileg szeptemberben kellett volna ezt a kérdést tárgyalnunk, de hát a helyzet bonyolultsága, sürgőssége miatt ezt előre hoztuk júliusra. Szerintem mindenképpen dicséretes az a szándék, hogy a szociális kérdéseket, illetve a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseket is tárgyaljuk ebben. Egyébként a bizottság dokumentuma figyelembe vette a változásokat, tehát a járvány okozta a változásokat, és az ipai stratégiát két részre tudjuk osztani. Egyrészt van a válságból eh, kilábalási ütem, és aztán az ezt követő ütem. Nos, a véleménytervezetben, bár ugye vannak terjedelembeli megködések, és ne feledjük, hogy örülhetünk, hogy örülnünk kell annak, hogy az ipari politikában megjeleníthetjük a, a, a szociális és foglalkoztatási kérdéseket. Nos, foglalkozni kell tehát a véleményben a járvány okozta problémákkal is. Ne feledjük, hogy arról is szó van itt, hogy az új iparstratégia hogyan fogja magát a foglalkoztatást megváltoztatni? Milyen új lehetőségeket jelent ez majd? A, a foglalkoztatás szerepe a társadalomon belül hogyan változik majd? Úgy gondolom, hogy a bizottsági célokkal is össze kell tudni egyeztetni ezt, a, ezt az új stratégiát, tehát szociálisabb, zöldebb, igazságosabb, inkluzívabb Európára kell törekednünk. És természetesen gazdasági újraépítésre is szükség van, vagy fellendülésre is szükség van a járvány után. Néhány elemét ennek a, ennek a véleménynek kiemelném. Jobb és több munkahely, inkluzívabb rendszer, főleg a, főleg a fogyatékosságokkal élőkre vonatkozóan. Illetve van még két fontos dolog. Az egyik a képzés, az élethosszig tartó, élethosszig tartó képzés, hiszen mindenképpen fel kell készíteni a munkavállalókat arra, hogy itt meg fog változni az ipar is, tehát képzés és oktatás, életvégig tartó képzés és oktatás, amely az átállásra, a transferre, a transformációra felkészíti a munkavállalókat, illetve a védelem. Ezzel kapcsolatban két dolgot mondanék. A Green Deal-lel és az ipari stratégiával párhuzamosan mindenképpen ki kell alakítani az európai társadalom biztosítás új rendszerét, tehát ezt a két dolgot szinkronizálni kell egymással, és kiemelném a távmunka fontosságát, erre vonatkozóan is létre kell hozni egy európai keretet, jogszabályi keretet. Sajnálom, hogy nincs több időm. Tehát az iparosabb, vagy iparosítottabb Európának, zöldemnek, egészségesebbnek igazságosabbnak kell lennie. Azt gondolom, hogy erre mindannyian törekednünk kell. Köszönöm. Hát majdnem befért az időbe. Az árnyékjelentéstevő következnek. Mandl úr az első a néppártól. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kányász úrnak, hogy elvégzi ezt a munkát és Kalenda kollégának is köszönet, aki az ITRE-ben ennek a kérdésnek a felelőse. Szeretném gyorsan, de világosan elmondani a véleményem erről a, erről a véleménytervezetről. Szerintem van egy-két dolog, amit azért, azért még lehet javítani, úgyhogy lenne majd egy-két módosítom a véleményre vonatkozóan. Ar, azzal abban egyetértek Ányászurral, hogy a foglalkoztatásnak kulcs szerepe van, és egyértelmű, hogy mindig gondolnunk kell a foglalkoztatási elemekre is, bármilyen szakpolitikát dolgozunk ki. Nem értünk egyet azzal, hogy szükségtelen bürokratikus akadályokat támasszanak Nem szabad tehát például a KKV-ket hátrányos helyzetbe sodorni, szükségtelen bürokratikus akadályokat állítani. tehát mielőtt ilyen akadályokat gördítenénk a KKV kútjába, gondolkozzunk el ezek szükségességé. A digitalizáció valóban nagyon fontos, és a nagyobb hozzáférhetőség a KKV-k számára szintén nagyon fontos. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a különböző e, e, társfinanszírozott hitel kereteket kötelezővé kell tenni. Néhány dolgok hiányzik, hiányolok, néhány dolgot hiányolok még a véleménytervezetből, egyeztetünk még ez ügyben, azt gondolom, a vendégjelentéstevő üléseken, mielőtt a plenáris elé érnénk. És úgy gondolom, hogy törekedni kell a, arra is, hogy minden egyes tagállamot ugyanúgy kezeljünk, tehát ugyanolyan előfeltételeket kell figyelembe venni, nem pedig irracionális módon kell tagállamokra szabva megszabni a feltételeket. Az állami befolyás egy fogós kérdés, mert gyorsan megjelenhet egy-egy ügyben, vagy egy-egy kérdésben az állami befolyás, de aztán nehéz ettől megszabadulni. Tehát jó lenne, hogyha a magánszektor megmaradna magánszektornak, nem szabad új állami befolyást segítő aspektusokat létrehozni. Harmadik nagyon fontos dolog, nagyon fontos, hogy a pénz megfelelő helyre kerüljön, ne lehessen azt rossz célra felhasználni. Tehát érje el a pénz a célját, a múltbéli strukturális problémákat vagy hibákat nem szabad megismételni, A kérdés az, hogy Európát hogyan lehet a válság után gazdasági szempontból újraéleszteni. Ezt úgy kell megtenni, hogy a múlt hibáit elkereljük. Köszönöm szépen, és várom a tárgyalásokat ebben a témában. Gálvez Munyosz asszony következik az eszendítő. Köszönöm szépen! Eszendi részről egyetértünk a előadóval. Valóban nagyon fontos az európai versenyképesség szempontjából a e, munka a munkastratégia, illetve a foglalkoztatás e, helyzete. Tudjuk, hogy az európai export 80% az iparból kerül elő. Az ipar rengeteg munkahelyet ad, ugyanakkor eh, sokszor nem megfelelők a munkakörülmények, az innováció is innen érkezik, és azt gondolom, hogy a kollektív szerződések megléte miatt eh, sok esetben eh, koordinálni kell a megoldásokat. Néhány dolgot a kollégák már említettek, de a járvány miatt néhány dolgot mondják el én is. Az átmeneti időszakok felállítását én is támogatom, illetve figyelni kell a nemek közötti egyensúly megtartására is. Az ipari foglalkoztatás aránya, mértéke, mennyisége, innovációs kapacitása régióra, régióra, országról országra változik, és azt gondolom, hogy nagyobb egyensúlyra kell törekedni az innovációs kapacitás is mutatja, hogy az értéklánc kialakítása mennyire fontos, és ide tartoznak tembe, természetesen a KKV-k, és jó lenne, hogyha a különböző klaszterek, regionális klaszterek ezt támogatni tudják. Tehát egészséges gazdasági ökoszisztémát kell kialakítani az összes tagállamban. Egyértelmű, hogy digitalizáció fog végbe menni az európai ipari politikában, de ezt úgy kell végrehajtanunk, hogy ez biztonságosan és inkluzíven történjen meg. Az európai egységes belső piacon nagyon fontosnak tartom az egyenlő hozzáférést, illetve egyenlő elbánásmódot kell alkalmazni az állami támogatásokkal kapcsolatban is. Fontosnak tartom még a, nemek közötti egyensúly kérdését, ugye ne felejtjük, hogy sok esetben a nőknek fontos szerepe lehet. A, a mobilitás kérdésé, vagy a mobilitással kapcsolatos iparágakban a nők viszont nagyon alul vannak reprezentálva. Mostanában értettük meg, hogy a távmunka mennyire fontos, ezt kéne több oknál fogva is a jövőben jobban előtérbe helyezni. De gondoljunk arra is, hogy ennek min, milyen mentális folyamányai vannak. Képzeljük ezt csak el, mi lenne akkor, hogyha minden nő távmunkában dolgozna. Egyébként ne feledjük, hogy például a gondozói munkakör Például idős gondozói munkakör, ez még mindig alapvetően női munka a tagállamokban. Tudjuk, hogy az átmenet, vagy az átállás miatt nagyon sok munkahely megszűnik, de azt viszont nem tudjuk, hogy hány új munkahely fog létrejönni, nem tudjuk, hogy ezek mely ágazatokban lesznek majd. Tehát valószínűleg egyfajta átképzésre lesz szükség, arra is, azzal is egyetértek, hogy szükség majd lesz egy európai állandó munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerre. Én azt gondolom, hogy ez kiváló módszer lehet arra, hogy inkluzív gazdaság növekedés jöjjön létre. Én azt gondolom, hogy innovatívnak, kompetitívnak, ugyanakkor inkluzívnak kell lennünk, egyetlen régiót sem szabad magára hagynunk Európába. Az ipari versenyképességet nem szabad szembenállít, szembeállítani a Green Deal-lel, és ugyanez igaz a foglalkoztatási politikára is, tehát nem szabad a két dolgot, a, a ipari versenyképességet a foglalkoztatási feltételekkel szembeállítani egy jól működ. Én azt gondolom, hogy összeegyeztethető, összeegyeztethető Európában a versenyképes ipar és a jól működő foglalkoztatási piac. Ehhez párbeszédre van szükség a különböző résztvevők és különböző öm, szintek, közöm, öm, irányítási vagy kormányzási szintek között. És gondolkozzunk el a jövőbeli európai projektek Elnézést, elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem. Hát bizony, sokat, sok mindent tehetünk, de az időt azt nem tudjuk megállítani. Következő hozzászólunk Sparenták asszony a zöldektől. You have two minutes. Két perce van, de hát meglátjuk. Okay, I'll try. Thank you very much. Jó, megpróbálom. Nagyra értékelem a jelentéstevő munkáját, és módosító javaslatokat készítek ehhez. A pandémia és a gazdasági válságból való kilábalás nem jelentheti azt, hogy visszatérünk a régi ügymenethez. Meg kell felelni a Green Dealnek, a maximum másfél fokos hőmérsékletemelkedésnek, a Párizsi Egyezménynek. Az ipar, amely a, a az ipar a üvegházhatású gázok kibocsátásának 25%-áért felel. Egy tisztességes átállásra van szükség egy körforgáson alapuló karbon semleges gazdaság kialakítását legkésőbb 2050-ig, és ez munkahelyeket teremthetne és modernizálná Európa ipari iparát az új piacok létrehozásával. Mindez lendületet adhat az építőiparnak, illetve az anyaggyártóiparnak az upcyclinggal a körforgásos gazdaság minden elemét kihasználhatjuk, ez nem csak a környezetnek jó, hanem a munkahelyteremtésnek, a szolgáltatás nyújtásnak. A további pont a fogyatékossággal élők bevonása, illetve a gender bevonása ebbe az aspektusba. Az nagyon fontos, hogy nemi szempontból semleges legyen ez a beruházás, hiszen el kell kerülnünk azt, hogy nők hátrányba kerüljenek. Köszönöm. Köszönöm, Sparentek asszony. Nagy hibát követtem el, mert Lici asszonynak nem adtam szót, illetve hát nem tettem, csak rosszul van fölírva a sorrend a papírjaimon. Itt van a bizonyíték, elnézést kérek, nem akartam átugrani önt semmiképpen. Nagyon sajnálom, öné a szót tessék. Grazie, President. Köszönöm, elnök asszony, semmi gond. Az a jelentés, amiről ma beszélünk, nagyon nagy jelentőségű, különösen azon szempontok miatt, amelyeket a COVID-19 pusztító hatása jelentett fontos egyes elvekre, értékre, értékekre felhívni a figyelmet, amelyek fontos szerepet kell, hogy betöltsenek az stratégiában, így például a nők, férfiak esélyegyenlősége, a minőségi foglalkoztatás vagy a fogyatékkal élők bevonása. Nagyon fontos a kkv szerepének kidomborítása, a delokalizációt megakadályozó stratégiákban és a szociális és bérdömping elleni fellépés. Something went wrong with the connection. Valami félrement itt eh, a kapcsolatban. Dolgozunk rajta, hogy eh, visszahozzuk a hozzászólót. Uh, Madame Lici? Lici asszony, hall bennünket, ha megnyomná a mikrofongombot? Eccoci, scusa. Now, yes, okay, we got you. Front camera, ok. Ci siamo? Ok, we can hear. Hallanak? Igen, halljuk és látjuk, mondja az elnök. Azt mondottam tehát, folytatja Lidzi asszony, hogy fontos az, hogy a kkv szerepét jobban kidomborítsuk, a delokalizáció elleni stratégiákban, illetve a szociális és dömping elleni fellépésben. Ugyanakkor tudomásul véve... The sound is out again. Sajnos megint elment a hang, nagyon sajnáljuk, de nem halljuk önt, mondja az elnök. Okay, can you... Uh, jó. Yes, now we can hear you, but the connection most megint eh, halljuk önt, mondja az elnök, de nagyon rossz a kapcsolat, megpróbálhatjuk még egyszer. No, now we can... Nem, nem, most se nem látjuk, se nem halljuk, mondja az elnök. Úgyhogy akkor most megadom a szót az Elevszka asszonynak, és akkor megpróbáljuk Liszi asszonyt újra behozni az ülésbe. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony, szeretnék a képviselő úrnak figyelme, köszönetet mondani azért a remek véleményért. Minden frakció, ahogyan hallhattuk, módosítókat jelentett be, illetve azon szándékuknak adtak hangot, hogy szeretnének javítani a szövegen ezáltal. Mi frakcióként arra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy figyeljünk oda a digitalizációra, a konkrét lehetőségekre az egyes régiókban gondolok itt a legszegényebb régiókra, amelyeknek nagyon sokat kell beruházniuk, annak érdekében, hogy az internet hozzáférést biztosítani tudják a nagy sávszélességű internet hozzáférést. Minden kormány tudatában van a nehézségeknek, amelyek a világjárvány idején tűntek fel, és mindenki tudja, hogy milyen ö, szükséges forrásokra van szükség a hiányosságok megszüntetésére. Fontos tehát a hangsúlyt a digitalizációra helyezni, az iskolák, a vállalatok egyik napról a másikra kellett, hogy beindítsák a digitalizációt. Gondolok itt különösen az európai iskolákra, ez egy hatalmas kihívás számos tanár számára, és a második dolog, amelyet szeretnénk kiemelni, nos, ez az élethosszig tartó tanulás, akár a 60 év felettiek, a 65 év felettiek esetében, nagyon sok dolog történt az elmúlt napokban. Szeretnék emlékeztetni a versenyképesség kérdéskörére. Nem tudom, hogy ismerik ezt a történetet. A franci, egy francia vállalat 200 lengyel munkavállalót vett volna fel, hogy megerősítse a vállalatot, ugyanakkor francia kormány nem adott forrást ezen munkahelyekre. A lengyel munkavállalók ugyanakkor szakképzett munkavállalók voltak. Azt hiszem, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelnünk az ilyenfajta helyzeteknek. Remélem, hogy ez nem válik normává, és nem fognak gyakran előfordulni ilyen esetek. Inga, because... Folytatjuk. Botenga úr következik. Lizi asszonya még mindig nem sikerült helyreállítani a kapcsolatot. Botenga úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Le rapporteur. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek. Ha megnézzük az ipar stratégiát a mi szakbizottságunk szemszögéből, akkor alapvetően a munkavállalók tól kell elindulnunk, őket kell az iparpolitika középpontjába helyeznünk. Ha összekapcsoljuk mindezt a szociális dömping kérdéskörével, amiről sokat beszélünk, akkor látjuk, hogy egyelőtlen a fejlődés az Európai Unióban, van szociális dömping, hiszen egyes munkavállalók reményvesztettek, el kell hagyniuk országukat, és aztán kizsákmányolják őket máshol. Tehát ez a két kérdés összekapcsolódik, és mi, munka, mi módosítókat fogunk beadni az ipar politika ezen vetületével kapcsolatosan. A piacon továbbra is egyelőtlen a fejlődés, és jó lenne egyes régiókban is egyenlőbb fejlődésre helyezni a hangsúlyt. Aztán második dolog, ez a 9 vagy 11 milliárd légi társaságoknak, akik aztán 22 ezer munkavállalót bocsájtottak el. Hát ez a nagy részvényeseknek adott ajándék, ezek a források, hát ezt meg kell szüntetni. Az iparpolitika lényege az is, hogy dönthessünk és beszélhessünk arról, hogy mit is akarunk gyártani, előállítani. Láthattuk a járvány alatt nagyon jó példájait annak, amikor a vállalatok átformálták a termelésüket a szakszervezetek vagy a munkavállalók kezdeményezésére, és ezért nagyon fontos, hogy fontos helyet adjunk a szociális párbeszédnek, a szakszervezeteknek, a munkavállalóknak, a döntéshozatalban azt illetően, hogy mit és milyen feltételek mellett állítsunk elő. Köszönöm. How are we doing with Madam Lici? Köszönöm szépen. Mi a helyzet Lici asszonya? Minden rendben? Akkor megpróbáljuk. Lici asszony? Tulajdonképpen egyébként most kéne lezárnunk az ülésünket, és nem vagyok biztos benne, hogy a tolmácsok meddig maradnak hogy itt maradnak-e egyáltalán. Hát mi húztuk el az ülést, úgyhogy nekünk kell meginni ennek a levét. Lici asszony, Mici asszony, öné a szó. Lici asszony, öné a szó egy percre, halljuk. But not seeing. No, we can't see you, but we can hear you. Nem látjuk, ugyan, mondja az elnök, de halljuk. But uh, I wanted to uh, speak Italian, so if there... Olaszul akartam beszélni. Hogyha nincs tolmácsolás, akkor de még egyelőre van 5 percünk van még, köszönjük szépen a tolmácsoknak. Thank you. Um, um, devo ricominciare purtroppo. Sajnos újra kell kezdenem. És szeretnék arról szólni, hogy a jelentés amiről most beszélünk. Now the problem... Nézést, Lizzie asszony, sajnos nem látjuk önt, és a tolmácsok nem tolmácsolnak, ha nem látják a videón a hozzászólót. Nem tudom, hogy miért nem látjuk önt, de nem látjuk. Nagyon sajnálom. Most az Európai Bizottságnak adom meg a szót. There is none. Okay, so uh, Mr. Itt senki a bizottságtól, akkor Kányász úr zárja le. Ah, Köszönöm szépen. Van mégis valaki a bizottságtól? Bizottság, parancsoljanak. Köszönöm szépen, nagyon röviden nem fogom megismételni, hogy mi ennek a dokumentumnak a célja. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európában, az iparban minőségi munkahelyek legyenek. Négy fontos észrevételem lenne. Egy, el kell kerülni az ipari versenyképesség jegyében, hogy föl legyen aprózódva az európai piac, aztán inkluzivitás, mindenkinek tudni kell profitálni a, a iparpolitikából. Harmadik dolog, foglalkoztatási lehetőségeket fog létrehozni az átállás, illetve a negyedik dolog, a képzés, a képzés egyik alap pillére az iparpolitikának, tehát ez is egy fontos része lesz majd az egész stratégiának. Köszönöm. Köszönöm. Kányász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden. A vélemények már csak olyanok, hogy rövidek. és arról van szó, hogy valamilyen bizonyos szinten meg van kötve a kezünk, hogy mit, mennyiben befolyásolhatjuk az étre jelentését. Fontosnak tartom azt, hogy felruházzuk megfelelő lehetőségekkel a munkavállalókat, tehát képezni kell őket, föl kell őket ruházni olyan eszközökkel, amelyek, amelyek segítségével a megváltozó körülmények között is megfelelően tudnak majd dolgozni. Tehát több információra van szükség, nagyobb tudásra, képzésre, és mindezzel párhuzamos, párhuzamosan Európának inkluzívabbnak, zöldebbnek, digitálisabbnak kell lennie. Nagyon fontosnak tartom továbbá azt, hogy egyetlen munkavállalót se hagyjunk magára Európa szerte, bárhol is legyen ő. Én úgy gondolom, hogy olyan véleményre kell törekedni, amely tényleg hatással lesz majd a jelentésre, és azt úgy vélem, hogy a foglalkoztatás politika igenis alapvető része az iparpolitikának. Köszönöm szépen, ezzel az ülésünk végére értünk. Június 22-én találkozunk legközelebb délután. Akkor lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen, viszontlátásra!